Guten Morgen, meine Damen und Herren. Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Wir beginnen jetzt äh, mit der Sitzung. Megkezdjük az ülésünket. Hogyha mindenki helyet foglalt, akkor az első napi rendi pont, amivel kezdünk, az nem más, mint a 12-es napi rendi pont. De mielőtt abba belekezdenénk, szeretném elmondani önöknek, hogy a 14-es pont későbbre tevődött át, nevezetesen. A, nach dem Punkt 6. Und Punkt 6 a hatos pont utára, és ugye már korábban elhalasztottuk a hatos pontot, és még e mögé kerül. Mert Deutsch Tamás jelenleg egy másik szakbizottságban foglalatoskodik jetzt äh, ist der Tagesordnungspunkt Nummer Der Titel ist Most pedig a 12-es napi rendi pont következik, a nemek közötti egyensúly a tőzsdei jegyzett társaságok nem ügyvezetői igazgatói körében. Marája Cornelissent szeretném, hogy megtartsa a hozzászólását. Tessék! Um, Yeah, we've, uh... Köszönöm szépen. Keményen dolgoztunk, számos személlyel egyeztettünk a témában. Kevés olyan téma van, amely ennyire ö, ö, érzelmekkel fűtött. A Jurefam bizottságban tegnap egy első esmecserére sor került, számos gondolatot hallottunk arról, hogy hogyan lehetne javítani magán a véleményen. A javítások közül én is néhányat ö, szerettem volna beilleszteni a munkámba, és kíváncsian várom a véleményeiket. Egy apró dolog az volt, hogy a címen változtattunk, bekezdéseken is, és azt mondjuk, hogy ez lefedi mind az ügyvezető, mind a nem ügyvezető igazgatók hatáját. Való igaz, hogy a javaslat az ügyvezető igazga, nem ügyvezető igazgatókra vonatkozik, de hát azért itt több ö, ö, tisztázásra is sor került ezzel kapcsolatban. A legfontosabb változás, amelyet eszközöltünk, az hogy szeretnénk a sokszínűségét az eljárásoknak, a szelekciós eljárásoknak figyelembe venni. A bizottsági javaslatban alapvetően abból az alapból indulnak ki, hogy a, a hagyományos munkavállalók kiválasztási körére utalnak, de azért a szelekcióban nagyobb a sokszínűség, van, ahol kiválasztásra kerül sor, különböző szakértelmek, szakavatottság, képzettség, nemzetiség kérdése is valóban felmerülnek. A cél az, hogy a 40%-os célkitűzés 2020-ra valóban eléjük. Azon vállalatok és tagállamok számára, amelyek ezt elérik. Ugye ők maguk választhatnak arról, hogy hogyan járnak el, anélkül, hogy valóban köteleznénk őket arra, hogy hogyan teszik meg ezt. A toborzás teljes folyamatával kapcsolatban is gondolataink vannak. A bizottság főleg az utolsó stádiumra koncentrál, ahol valóban a jelöltek között a kiválasztás, a végső kiválasztás megtörténik. Mi azt mondjuk, hogy persze azzal indul a dolog, hogy a jelöltek körét összeállítják, különböző képesítések, készségek alapján, de hát aztán a nők kiválasztására kell koncentrálnunk. Amennyiben egy vállalkozás nem ö, ö, szelektál az alul képviselt nemből, akkor ugye a szelekciós módszereket is át kell gondolni, és azt is át kell vizsgálni, hogy a jelöltek körének összeállítása milyen módon történik, ami a közlési beszámolási, indoklási kötelezettséget illeti, mi külön szeretnénk látni azon ö, vállalatokat, akik jól teljesítenek, és azok, amelyek már az alulképviselt nemből jelölteket választanak ki, valamint a nem jól teljesítő vállalatokról. A jól teljesítők lájtosabb, könnyített kötelezettségekkel rendelkeznek a közlésbeszámolás indoklás szintjén, azon vállalatok pedig, amelyek nem jól teljesítenek, ott a beszámolási kötelezettség erőteljesebb lesz, és valóban el kell magyarázniuk, hogy miért történt az, ami történt, és hogy a jövőben hogyan kívánnak változtatni ezen a felfüggesztési záradékkal kapcsolatban szerintünk eléggé tágan értelmezhető az, hogy hogyan és működik ez a záradék. Mi általában mellette vagyunk a felfüggesztési záradéknak. A tagállamnál, amely rendelkezik ilyen felfüggesztési záradékkal, mondjuk önkéntes alapon, hát sok sikert az ilyen tagállamoknak. De vannak olyan pillanatok, amikor valóban azt is meg kell vizsgálni, hogy jól működött-e a rendszer. 2017-ig azt javasoljuk, hogy az, iga, hogy az ilyen esetekben automatikusan hatályba lépjen az irányelv, és akkor valóban a vezető testületi részvétel esetében megvalósul a cél. A Júri és FEM szakbizottságok kiterjesztették a határidejüket, ezért mi is így járhatunk el, későbbre halaszthatjuk a zöld hét utánra ezt a mm, ezen módosítók beterjesztésének határidejét. a türkisz hét utáni hétre gondolunk tehát, úgyhogy mi magunk is így járhatunk el. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich... Köszönöm szépen. Az árnyék előadó kért szót. Blinkevics Jute asszonyi a szó először, tessék. <clears throat> Um, ácsú, na, pirmiausia, Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is nagyon örülök a bizottsági javaslatnak, nagyon tetszik ez az irányelv tervezet. Rendkívül fontos, hogy biztosítsuk a nemek közötti egyenlőséget különböző területeken, vele értve az igazgatóságokat a vállalatoknál. A jelentéstevő, Cornelissen asszony, rendkívül jól megalapozott véleményt készített elő, amely a célokat tovább erősíti, és meg vagyok győződve arról, hogy kiterjesztve a hatáskört, a tőzsdényjegyzett cégek igazgató tanácsainak tagjaival kapcsolatban nagyon jó gondolat. Egyetértek a szelekciós eljárások, kiválasztási eljárások sokszínűségére vonatkozó javaslatokkal is. A 33-as cikk értelmében valóban ki kell terjeszteni a hatáskört. Elképzelhető, hogy az egyes tagállamokban különböző eljárásokat fognak követni, de ez mégiscsak egy jó ajánlás a 34-35-ös és 36-os módosításokkal egyetértek a szankciók tekintetében, hiszen hatékonynak kell lenniük a ö, szankcióknak, és eredményeket kell felmutatni az ő következményükként. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a jelentéstevő javaslatait még tovább kell vizsgálnunk azzal kapcsolatban, hogy csak azok hogy azoknak az cégeknek, amelyek nem követik az irányelvet, a finanszírozását, az EU-s finanszírozást korlátozzuk. Ezen kívül fontos még végig gondolni azt is, hogy az incentíveket, az ösztönzőket hogyan kell beépíteni a közbeszerzési eljárásokba. Ezekkel kapcsolatban tehát a szankciókkal kapcsolatban vannak kérdéseim, vannak aggodalmaim, és az EU-s finanszírozással kapcsolatban úgy szintén, valamint a közbeszerzési eljárások tekintetében. A 70-es és a 28-as módosításokkal kapcsolatban egyetértek a megfogalmazással, valóban lehetne javítani a bizottsági szövegezésen. Itt most arról a lehetőségről beszélek, amikor egy tagállam ösztönzőket ajánl a cégek számára, annak érdekében, hogy az irányelvet megvalósítsák, amennyiben az alul reprezentált nemet, nem képviseletét erősítik az adott cégeken belül. Itt a nőkről beszélünk főként. Amennyiben a cél a nemek közötti egyenlőség, akkor elképzelhető, hogy nem kívánatos mellékhatásai is lenne, mert, lennének, mert például a öm, építkezéseken ugye főként férfiak dolgoznak, de az építőipari cégek öm, vezetőségében mondjuk nők is részt vehetnének. Tehát ebben az értelemben szerintem még módosításokra van szükség, hogy még hatékonyabb legyen az irányelv. És végül egyetértek a jelentéstevővel, Cornelissen asszonynal, de az is igaz, hogy nagyon sok érzelmet kavart ez az irányelv, rendkívül különbözőek a vélemények, nem minden tagállam még a tanácson belül sem támogatja ezt a javaslatot, de mégiscsak a végcél olyan kell legyen, hogy elfogadjuk azt mindannyian. Olyan kompromisszumokra van szükség, olyan egyezményekre, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a tanácsban ne akadjon fenn akár évekig is ez az irányelv, mint ahogyan az bizonyos irányelvek esetében már megtörtént a múltban. És nagyon jó lenne az is, hogyha el tudnánk fogadni ezt az irányelvet még a mostani parlamenti ciklus során. Ja, dem kann ich mich nur an... Nos, ehhez csak csatlakozni tudok valamit nyújtani is szeretnénk, hogyha már a választásokra kerül a sor. Bauer asszony, tessék öné a szó. Köszönöm. So, I would like to... Köszönöm szépen magam, szeretném Cornelissen asszony javaslatát támogatni, ami a módosítók benyújtásának határidejének kitolását illeti, valóban támogatom ezt a javaslatot, hiszen a FAM szakbizottságban is ez történt. Nagyra értékelem azt a munkát, amelyet a témafelelősünk végzett ezzel a tervezettel, javaslattal kapcsolatban. Néhány kételjem, kérdésem is felmerült. Talán javaslatokkal is szeretnék módosításokon keresztül élni. Először is. Szükséges lenne tisztázni a jogalapot. Vita folyik jelenleg a Juri szakbizottságban a jogalappal kapcsolatban, és talán ez a fő oka annak, hogy az eljárást miért halasztottuk el. Az az érzésem, hogy figyelembe kellene vennünk elővigyázatos módon a jogalap kérdését. Az az érzésem, hogy az Európai Bizottság javaslata igen kiegyensúlyozott javaslat. Agájaim, kételjeim is vannak azzal kapcsolatban, hogy képesek leszünk-e Persze én bízom ebben, hogy képesek leszünk, de hogy képesek leszünk -e ezt a javaslatot észszerű keretek között megfogalmazni. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy természetesen különböző gondolataink lehetnek a témáról, de a legfőbb feltétel az, hogy ezen gondolatok elfogadhatóak a, a tanács számára, vagy sem. Ezzel kapcsolatban vannak még kételjeim. Természetesen megpróbáljuk kiterjeszteni a szankciókat, a hatályt is. Például a 28-as módosítónak nem igazán örülök. Miért? Úgy tűnik nekem, hogy a 28-as úgymond a javaslatot ágazatokra ö, ö, erőlteti rá olyan ágazatokra is, amelyek számára az elfogadhatatlan. Ami a szankciókat illeti, én eléggé ö, tamáskodó vagyok. Az az érzésem, hogy ezek a szankciók, amelyekre itt most utalunk, talán inkább a nemek közötti bérszakadékot ö, tudnák ö, feloldani, nem pedig ezen kérdéskörben lennének hasznosak. Nagyon-nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, ami a kiterjesztést, a hatály kiterjesztését illeti az ügyvezető igazgatókra való hatálykiterjesztésről szólok most. Gondoljuk át, hogy mi elfogadható, s mi nem. Minden módon el kell ugyanis kerülnünk, hogy megint abba a csapdába esünk, amelyet az anyasági szabadságok igaz, irányelvével kapcsolatban már megéltünk. Szeretném, hogy ez alkalommal ezt elkerüljük. Nagyon rossz volt az üzenet, amelyet közvetítettünk, és valahol szinte jégre visszük a teljes ügyet, akár évtizedekre is. Várom az együttműködést, hiszen természetesen jó megoldást kell találnunk. Köszönöm. Köszönöm Bauer Editnek. Marian Harkiné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek. Egyetértek a legtöbb javaslattal. Először hagyd mondjam el, hogy én támogatom a bizottság javaslatát magát. Különböző kezdeményezések születtek a különböző tagországokban, de az önkéntes intézkedéseknél és az önszabályzásnál azt láttuk, hogy nem működik jól. A <clears throat> bizottság csak a nem ügyvezetői igazgatókról beszél, a raportőr azt szeretné, hogy ezt terjesszük ki az ügyvezető igazgatókra is. Ezt általában véve támogatom. Bár nem tudom, hogy megtehetjük-e ezt, de azt hiszem, hogy az európai intézményeket is ugyanilyen nemek közötti kvóta rendszernek kellene alávetni. Támogatom a raportőrt abban is, hogy ahogy csak lehetséges, tegyük lehetővé a tagállamok számára, hogy rugalmasan kezeljék a saját kiválasztási eljárásukat. Szerintem tiszteletbe kellene tartani, hogy ezek eltérnek az egyes tagállamokban. Hallottuk a kollégáktól, hogy ahhoz, hogy a tanácsnak elfogadhatóbb legyen ez a javaslat, ahhoz ez is hozzájárulna. A 16-os módosító mindkét része problémás. A raportőr azt mondja, hogy korlátozott hozzáférés legyen az EU-s alapokhoz. Én nem támogatom a makroökonómiai kondicionalitást, úgyhogy úgy gondolom, hogy erről beszélnünk kell ezen kívül. A második része a 16-osnak, hogy a tenderekben, pályázatokon milyen társaságok vehetnek részt hogy attól függön, hogy ezt a kvótát hogyan alkalmazzák. Nem tudom, hogy ezt egyáltalán jogilag megtehetjük-e, de még ha meg is tehetjük, akarjuk ezt? Ezt meg kellene beszélni a raportőrrel még. Egyetértek a 26-os és a 31-es tartalmával. Hallottam azt is, amit Bauer asszony mondott a jogi alapról. Igen, reméljük, hogy ezt illetően a következő néhány hétben még tisztázódik a helyzet. Jó, hogy elhalasztottuk a szavazást. A tanács pozíciójáról se feledkezzünk meg, persze mi a parlament vagyunk. Van saját véleményünk, ez fontos. De próbáljuk már meg elérni azt is, hogy megegyezzünk a tanácssal, úgyhogy ez egy nagyon finom kis egyensúly. Kérem, tartsuk ezt észben. Köszönöm. Köszönöm Marian Harkinnak. Bányan úr, tessék. Um, Csak nagyon röviden. Sosem tetszettek a kvóták, ezen a területen épp úgy nem, mint máshogy, máshol, tehát sehol sem tetszenek a kvóták, mert szerintem ez túl me- mechanikus az élet akármely területéről is beszélünk, de mégiscsak mindaz, amit Cornelissen asszony mondott, nagyon ösztönző volt számomra, ugyanis itt azt hiszem, hogy a kiválasztási eljárások során nagyon jó részleteket dolgozott ki, ugyanis nagyon gyakran a prioritások egymással ellentétesek, és erre ő rámutatott most. A kvótákat valóban nagyon nehéz megvalósítani jogi értelemben, de ezt a problémát itt és most sikerült megoldani, legalábbis az én értelmezésemben. Ugyanis úgy gondolom, hogy egy olyan irányba próbálja a helyzetet terelni, irányítani, ahol egy kiegyensúlyozottabb végső listát sokkal egyelőbb feltételek mentén dolgoznának ki a vállalatok, és ez sokkal megvalósíthatóbb megoldás, mint hogyha konkrét arányszámokat határoznánk meg. Hiszen itt ugye minőségi szempontokról is szó van, nem csak mennyiségi szempontokról, és hogyha csak kvótákban gondolkodunk, akkor nagyon nehéz lesz a helyzetünk, vagy ön nagyon nehéz helyzetben lesz, mert gyakorlatilag már előre el kell dönteni bizonyos esetekben, hogy ki is kapja meg a posztot, ami pedig illegális, jogtalan. Tehát természetesen meg kell vizsgálni részleteiben a kérdést, de minden esetre számomra úgy tűnik, hogy olyan irányba fordul ez az egész történet, amit mindenképpen támogatni tudok. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adnám meg a szót, ketten vannak, Gontek úr és Sott asszony. Ki kezdi önök közül? Gondek úr, tessék önél szó. Mrs. Schott is absent. My name is Mihály Gondek. I'm... Mihály Gondek vagyok, Schott asszony. Most nincs körünkben a DJ Justice főigazgatóságról vagyok. Itt néhány megjegyzés a jogalappal kapcsolatban. A bizottság teljesen meggyőződései vaja, hogy a 157 as bekezdése a megfelelő jogalap. Itt itt a nemi egyenlőség jogalapjáról van szó, amelyet elismeri, elismer a luxemburgi bíróság, és nem csak a munkavállalók, hanem az önfoglalkoztatók számára is. Az önfoglalkoztatók számára is elfogadásra került ez a jogalap, és a Danossa es ügyben is, például a bíróság ítéletében mondja, hogy az igazgató tanács tagjai már alapból megfelelnek ezen feltételeknek, amennyiben munkavállalók vagy önfoglalkoztatók. Szeretném újra megismételni és megerősíteni azt, hogy a bizottság a pozitív fellépés híve, és ezen jogalap alapján be lehet vezetni ezt. Az egyes cikke az irányelvnek, amely kimondja, hogy a célja az, az, az hogy gyorsabban érjük el a haladást a nők és férfiak egyensúlya tekintetében, és rugalmasan tegyük ezt lehetővé a vállalkozások számára. Ez a cél. Várjuk tehát magát az eszmecserét, a módosító javaslatokat is, amelyek reméljük a gyorsított haladást és a rugalmasságot, valamint a vállalkozás barát jelleget is ösztönzik és támogatják. Akkor visszaadom a szót az előadóasszonynak, hogy összefoglalja, és utána még sok kérdés volt, úgyhogy talán válaszolhat rájuk. Igen, köszönöm. Mindenkinek köszönöm a megjegyzéseit. Jó hallani, hogy széles körben támogatják. És persze sok kérdésre még választ kell találnunk a tartalmat illetően is, és a tanács pozícióját illetően is. Egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy kompromisszumot kell kötnünk, mert tényleg, hogyha ez kézzelfogható eredményt kell, hogy hozzon a nőknek és a férfiaknak is Európában, hogy ne maradjon papíron, ne maradjon ott a tanács egy polcán, ahhoz együtt kell működnünk. Hagyj válaszoljak az elhangzottakra. Benyen úr. Igen. Szerintem nagyon is az ön irányába haladunk. Ez nem a kvótákról szól, ez nem egy preskriptív jogi aktus, hogy hány nőt kell kinevezni. És attól ez azt mondja, hogy célokat tűzzünk ki, és úgy azonosítsák be a célokat, hogy elérhessék ezt a számadatot de az ellenvetéseket, az érveket is figyelembe veszi, hogy hol nem lehet elérni ezt el. A szankciók pedig azokra a vállalatokra vonatkoznak, akik erőfeszítés sem tesznek, nem azokra, akik nem érik el a célt önmagában. Tehát ennyit az eljárásról és a kiigazításról. A szankció azokra vonatkozik, akik nem tudnak magyarázattal szolgálni arra, hogy miért ilyen alacsony a női részvétel. A Júri Szakbizottság nagyon keményen dolgozik, csak úgy, mint a néppárt jogi szolgálata, a parlament jogi szolgálata. Van egy jogi elemzés, ami azt mondja, hogy elfogadható a jogalap, de Múlt héten a tanács, az jogi szolgálata azt mondta, hogy nem, nem elfogadható. Úgyhogy mi is a saját értékelésünket akkor megint benyújtjuk. <clears throat> Reméljük, hogy még a módosítók határideje előtt, amit egyébként kiterjesztettünk. Majd meglátjuk, hogy ebből mi kerül be a véleménybe. ügyvezetői vagy nem ügyvezetői vitát illetően. Mi nem azt mondjuk, hogy terjesszük ki a hatáskört nagyon nagy mértékben. A bizottság már foglalkozik az ügyvezetői szinttel, csak hogy ez egy kicsi bekezdés náluk. Aztán utána hangsúlyozzák a többi bekezdésben, hogy nem ügyvezetői, úgyhogy amit mi szeretnénk, az nem a javaslatnak a gyakorlati hatájának kiterjesztése, hanem csak hangsúlyozni akarjuk azt is, hogy az ügyvezetői mellett a nem ügyvezetői is <clears throat> nagyon fontos, mert mind a két területen nagy a nők száma, nagy kellene, hogy legyen. Blinkevicsi Jute asszony. Említette a 28-as módosítót, hogy az olyan társaságoknál, ahol a nők aránya kevesebb, mint 10%, az ott dolgozó nők aránya, azokat, azoknak adjunk derogációt. Mi úgy gondoljuk, hogy az ügyvezetői, igazgatói tanács összetétele nem reflektál arra, hogy hogyan áll össze egyébként a dolgozók aránya. Kicsit furcsa a derogációt kérni e, ilyen cégeknek. De ha ez az egyetlen mód arra, hogy a tanácson elfogadtassuk, hát jó. Hát azt hiszem a legtöbbre válaszoltam. A szankciókat még meg kell vizsgálnunk. Vannak már szankciók bizonyos tagállamokban, ahol a közbeszerzési hozzáférést és a finanszírozást korlátoztuk. De a szankciókat nem vetjük be automatikusan, ha nincs 40%-os női részvétel az igazgatói tanácsban. Csak akkor alkalmazzuk a szankciót, ha egy cég nem tesz erőfeszítéseket arra, hogy növelje a nők arányát. Úgyhogy várom a módosítóikat, szívesen állok rendelkezésükre. Elnök, köszönöm. Akkor az új határidő a módosítókra május 15-e 12 óra délben. Tehát még egyszer, a módosítók határidő május 15-e 12 óra. Aztán még 19-én és 20-án június hónapban megvitatjuk a módosítókat, és aztán július 9-én szavazunk róluk, és hát abból indulunk ki, hogy ezt a javaslatot a plenárisra szeptemberben teszik a napirendre, ez az új ütemterv. Akkor köszönöm, most pedig átadom a kollégámnak, Nagyja Hirsnek a szót. von meiner Seite. Akkor először is én is jó reggelt kívánnék mindenkinek. Elizabeth, köszönöm szépen, hogy elnököltél. Most pedig a 15-ös napi rend jön, az oktatás újrakontolása. Itt Kinga, Gönc Kingát fogjuk meghallgatni először ma, a vélemény előadóját, úgyhogy kérném Gönc kollégát, hogy adja el a véleményét. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm nagyja. A témafelelős bizottság a kult, Katarina Navadalova a témafelelőse. Mi véleményt fogalmazunk meg ehhez a jelentéshez. A véleménytervezetben a saját álláspontunkat kívántuk, fontos álláspontunkat kifejleszteni, kidolgozni, a foglalkoztathatóság szempontjait, a fiatalok felkészítését, a munkaerőpiacra való beilleszkedés útján kívántuk kiemelni. A társadalmi befogadás, felzárkóztatás kérdése fontos volt, a leghátrányosabb helyzetű személyek befogadására, ahhoz, hogy sikeresek legyenek a munkaerőpiacon is. Ezt próbáltuk kihangsúlyozni egyrészt a véleménytervezetünkben. A transzvers készségek kiemelése fontos volt, a biztos asszony is utalt erre. Összpontosítottunk az aktív állampolgárságra, vállalkozási, tudományos, technológiai, mérnöki, matematikai készségekre, digitális műveltségre, másrészt pedig próbáltunk összpontosítani az inkluzív, integrált oktatási rendszerek fontosságát is, és megóvását is kiemelni, amely képes azon társadalmi ö, ö, egyéneket, romákat, migránsokat, fogyatékosokat is, kiszolgáltatott csoportokat is befogadni, akik egyenlőre még erre várnak. iskolán kívüli tevékenységekre összpontosítunk, igen, kora gyermekkori ö, kezdettel, ezzel felkészülve a, a gyermekeket a sikeres életre, nem csak a tanulás, hanem a munkaerőpiacán is átmenetet kérünk, eh, különböző oktatási, képzési átjárást eh, és annak megkönnyítését az, a gyakornoki munka melletti tanulás szintjén, szakmatanulás lehetőségeiben. Az oktatók képzését is fontosnak találjuk, és különböző eltérő kultúrák ismeretét kérjük az oktatók számára, tananyagokat úgy kell alakítani, hogy a kommunikációs tanulás fogyasztási szokásokhoz alakítjuk azokat. Igen, rövid a véleményem az első megfogalmazásában. Várjuk a módosítókat is. Szeretnék még arra utalni, hogy véleményt kaptunk számos intézménytől, szervezettől, Business Europe-tól, egészen az ifjúsági ö, egyesületekig, szövetségekig és szakszervezetektől is érkezett információ. Nagyon érdekes találkozóra került sor, számos meghívottal folytattunk vitát. Igen, érdekes volt meghallgatni a különböző szervezetek, az üzleti ágazattól, az ifjúsági szervezetekig, széles spektrumon hallottunk véleményeket, valóban teljes, kiteljesedett, sikeres életre vágynak az emberek e, a képességek, készségek építésen keresztül az egyik e, oldal az volt véleményben sarkosan, hogy vissza kell küldeni a bizottsághoz a javaslatot, a másik spektrum pedig azt mondta, hogy jó alap ez a javaslat, és tovább kell fejleszteni, ezen úton. Azt gondolom, jó kiindulási pont ez számunkra. A határidő módosítók benyújtására április 30, egy hét múlva. Én magam is szeretnék módosítókat benyújtani, hiszen ezen rövid tervezetben nem sikerült mindent lefedni. A módosítók megvitatására május végén, 29-én és 30-án kerül majd sor aztán a vélemény elfogadását június 20-ára tervezzük, és azt gondolom, hogy ezen időkeretben haladhatunk, és a Kult császban pedig szeptemberben fogjuk majd elfogadni a jelentést. Azt gondolom, hogy kicsit ö, csúszunk majd ebben, de amint lehet, elérjük a célunkat. Ennyit szerettem volna elmondani, és izgatottan várom a véleményeket. Thank you, Kinga, for your country. Köszönöm, Kinga, a hozzájárulásodat. És most a következő hozzászólt, tessék. Herzlichen Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm az előadónak is. A szakbizottság tagjaként és árnyék előadóként az Oktatási Szakbizottságban. Egy rövid hozzászólást szeretnék adni önöknek. Én azt gondolom, hogy a bizottságnak a kezdeményezése jókor érkezett, nagyon üdvözlendő. A kérdés az, hogy elég innovatív-e vagy sem, nem kellene ezen vitatkozni, el kellene indulnunk. Hogyha elindul a vonat a sínon, akkor most tovább kell tolnunk, mert a jövő kihívásai már előttünk állnak. Ezért aztán nagyon támogatom azt, hogy a készségekre koncentráljunk, és arra, hogy mennyire alkalmazható valaki. Egyetértek az előadóval. Az, hogy valakinek az élete kiteljesedjen, ez nagyon fontos, hogy párhuzamosan ezt is figyelembe veszük, de nem helyette, nem az alkalmazhatóság helyette, Ez a kettő összefügg. Hogy emlékeztessek arra, hogy a kettős képzés, a szakmai képzés fontossága mennyire előtérbe kell, hogy kerüljön, mert ott a készségeket helyezik előtérbe, az alkalmazhatóságot, és igazolható, hogy nagyon nagy eredményeket érnek el ezen a téren. Mi üdvözöljük, hogy a bizottság ezt már felkarolta, azt, ami már sikeresen működik bizonyos tagállamokban. Aztán a módosítókat illetően, hogy ismerjem azt be, hogy kevésbé értettem meg, hogy az aktív polgársági, állampolgár részvétel miért szerepel itt. Én ezt nem egészen értem, de lehet, hogy majd az intelligenciám kiterjed később arra, hogy ezt is felfogjam. Én azt gondolom, hogy a romák kérdése korrekt, hogy itt megjelenik, de nem azért, mert a romákról van szó, hanem minden kisebbségről szó kellene, hogy legyen. Ami a nyelvtudást illeti, nekem úgy tűnik, hogy ez az egyik legfontosabb téma, és már az óvodai oktatástól kezdve kellene erre koncentrálni. Én szeretem, ha ez jobban kidomborodna. A nyelvtudás ugyanis kulcs az oktatáshoz és a képzéshez általában véve. Én úgy gondolom, hogy egy másik aspektust is figyelembe kellene vennünk, ami még ritkán kapott megfelelő figyelmet, ez a tanulás tanultása. Gyakran az iskolai kurikulumokban a didaktikát nem emelik ki. Tehát nem tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy a tananyagot hogyan dolgozhassák fel. Ez az olvasási készséggel is kapcsolatban áll, és azokkal a technikákkal is, amik lehetővé teszik a tananyag elsajátítását. Ezt nem tanítjuk. Mindig Ádámtól és Évától indulnak el, csak azt az eszközt nem adjuk a kezükbe, amivel ezt megérthetik. Úgyhogy ez fontos része a tanításnak. Aztán a tanárok képzését kidomborítanám, mindenképpen ide tartozik, minden résztvevő számára, de különösen a fiatalok számára. A modern információs technológiák elsajátítását mindenképpen kötelezővé kell tenni, és ezt várjuk el maguktól, az oktatóktól, a tanároktól is. Még egyszer köszönöm szépen ezt a nagyon ambíciózus munkát, és hozzá fogok járulni a módosítókhoz. Köszönöm. Thank you. And Köszönöm. Marian Harkin. Thank you, Madam Chair. and uh, my colleague... Köszönöm szépen. Sajnos nincs itt a kolléga, úgyhogy őt helyettesítem és néhány gondolatát fogom megosztani önökkel ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a véleménytervezettel kapcsolatban, hiszen ez egy rendkívül erős alapot jelent a közös munkára. A 2020-as stratégia egyik fő célja, hogy 75%-ra növelje a foglalkoztatottságot általános értelemben. Csökkentsük az iskola elhagyást, és az alacsony szintű iskolázottsági rátákat. Az európai gazdaságban az oktatásnak fontos szerepet kell adni, és minél hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára fontos azt is végig gondolni, hogy hogyan lehetne az iskolákat vonzóbbá tenni, és, az, és a gyerekeknél elérni azt, hogy ne hagyják el az iskolát. Ez pedig a kurikulumokra is, tananyagokra is vonatkozik. Ez főként az bevándorlókra és a kisebbségekre vonatkozik, hiszen fontos, hogy integráljuk őket társadalmunkban. Ugyanakkor lehetőségeket kell biztosítani a tanulók számára a felsőoktatás területén is, Noha most ugye a megszorító intézkedések idejét éljük. Is, az iskolákban, illetve hogy a tanulóknak ösztöndíjakat, ösztöndíjakat, illetve diákhiteleket kell kidolgozni, és fontos az is, hogy összeköttetésbe álljanak az egyetemek, a mm, szakképző intézetek és a munkadói szervezetek. Annak érdekében, hogy az oktatás jól valósuljon meg, az oktatókat kellene képeznünk, hiszen a 2012-es jelentésből, amelyet az OECD készített, az derül ki, hogy nem vonzó a tanári pálya, előregedő a tanári kar, és nem eléggé stimulálják a tanárokat azt hiszem, hogy fontos lenne ezen a területén, az, területen az összes Európai Uniós lehetőséget, forrást biztosítani, annak érdekébe, hogy az oktatás a lehető legmagasabb színvonalon működjön. Köszönöm, Marian. Esetleg a bizottságtól valaki hozzá kíván-e szólni? Igen, tessék. Köszönöm szépen. Claudia Cserniloga vagyok az Európai Bizottságtól, és a Oktatási, illetve Kulturális Főigazgatóságtól érkeztem. Nagyon szépen köszönöm a vélemény elkészítőjének, előadójának a munkáját, és nagyon tetszik nekünk az, hogy nagyobb befektetéseket kívánnak elérni, mert mi is tudjuk, hogy ez az egyik olyan terület, amely mindig megtérül, hogyha befektetünk az oktatásba. Ezen kívül fontos az is, hogy a transzverszális képességeket is megemlítik, amelyek nem csak a jobb foglalkoztatáshoz vezetnek, hanem az emberek, a fiatalok számára jobb mm, életlehetőségeket is biztosítanak. És a szociális inklúzió, valamint a munka és a magánélet közötti öm, kiegyensúlyozottságokat, kiegyensúlyozottságot el lehet érni. Aztán a gyakornoki programot is szeretnénk beindítani. Ez rendkívül fontos az oktatás és a munkaadói szervezetek közötti együttműködés szempontjából, hogy minél több tapasztalatot adjunk a fiatalok kezébe. És végül köszönjük szépen, hogy megemlítik a tanári karba való befektetést, hiszen őket segíteni kell a ő képzésüket meg kell valósítani, új kompetenciákra van állandóan szükségük, főként az informatika területére gondolok. Tehát egy állandó szakmai képzésre van szükségük, és még ezen kívül nagyon fontosnak gondoljuk azt is, hogy továbbra is vonzó maradjon a tanári pálya a tanárok számára, hiszen ez egy olyan terület, egy olyan szakterület, amelyre nagyon sokáig szükségünk lesz. Köszönöm szépen! Visszaadom a szót Kingának. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a megjegyzéseket is. Sokat kínlódtam azzal, hogy elég rövid és összefogott legyen az anyagom, és ugyanakkor a lehető legtöbb aspektust be tudjuk építeni. Ez majd a módosításokon keresztül is még tovább fogjuk árnyalni az anyagot. Az tevő a Kult Bizottságtól is részt vett a munkában. Ez nagyon fontos, hiszen itt az illetékes szakbizottsággal való közös munkánkat fogjuk tudni erősíteni. Az aktív polgárság, illetve a kisebbségek kérdése rendkívül fontos, hiszen én magam az aktív polgársági kérdést nagyon fontosnak vélem a szociális inklúzió szempontjából. Hogyha a fiatalokat fel tudjuk készíteni erre, akkor meg tudjuk őket óvni attól, hogy iskola elhagyók legyenek, a szociális inklúzió így jobban fog megvalósulni, és ez elmondható a fiatalokról, épp úgy, mint a bevándorlókról, kisebbségekhez tartozóktól, vagy fogyatékkal élőktől, őket segítenünk kell annak érdekében, hogy sikeresek legyenek később is a munkájuk során, és be tudjanak épülni a munkaerőpiacba. Marian Harkinnak is köszönöm szépen azt, hogy hangsúlyozta, hogy a szoktatásnak nem csak hozzáférhetőnek, hanem vonzónak kell lennie, nem csak a fiatalok számára, hanem azok számára is, akik egyébként nem szeretnek iskolában járni, vagy az iskolában maradni. Ugye itt szó esett az ösztöndiákról és dió, diákhitelekről, ezek rendkívül fontossá válnak az Európai Unió különböző országaiban, hiszen a válságnak nagyon nagy hatása van pénzügyi területen, főleg az családok, az átlag családok pénzügyi lehetőségeit megnyírbálja. A bizottságnak azt szeretném elmondani, hogy próbáltuk hangsúlyozni azt, hogy nagyobb mértékű befektetésre van szükség. Lehet, hogy itt egy közös magán és közférai befektetésre van szükség, de meg vagyok győződve arról, hogy ez, ez az egyik legnagyobb terület, amelybe be kell fektetnünk, amelyre szükség van az Európai Unióban. És a fiatalok autonómiája is szóba került. Ez nem csak az oktatással függ össze, de mégiscsak ez az egyik legfontosabb célja egy jó és erős oktatásnak, hogyha jó tanárokat képzünk, akkor sokkal könnyebb lesz a gyerekeket is az iskolapadban tartani. Köszönöm szépen, és várom a módosításokat. Köszönöm szépen, Kinga. Már szó esett az ütemtervről, a módosítások beterjesztésének határideje április 30-12, március 13-án lesz erről vita, és aztán júniusban szavazás és végül a plenáris fázis. Következő napi rendi pontunk egy közös vita 16-os cikkel kapcsolatban, orvosi eszközök, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. Ezekről egy közös vitát fogunk folytatni. Itt az Európai Tanács, illetve az Európai Bizottság orvostechnikai eszközökről szóló irányelvének, valamint a vonatkozó két rendeletnek a módosításáról van szó. A módosításokról fogunk most vitázni. Nyolc módosítás érkezett az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök kérdéshez. Estrella asszonyi a szó. Köszönöm szépen. A téma főilletékese a Környezetvédelmi Szakbizottság, a mm, melplasztikai mm, csalások, amely több ezer nőre, nőt érintett Európában és a világban, megrázta a fogyasztók bizalmát, a betegek bizalmát, az orvos technikába vetett hitét. Itt egy olyan témáról van szó, amely rendkívül technikus, technikai jellegű, és a mi szakbizottságunknak az illetékessége rendkívül korlátozott. Fontos a biztonság kérdése és a fogyasztók védelme. A célja ennek a javaslatnak az, hogy az érvényben lévő irányelveket napra készítesszük, és a tudományos és technikai fejlemények figyelem, figyelem, ezeket figyelembe vesszük. Megpróbáljuk tehát azokra az aggodalmakra választ megadni, amelyek az elmúlt időszak botrányaiból adódott melplasztikai protézisekre vonatkozólag. A Európai Bizottság javaslata azt célozza, hogy rendkívül magas biztonsági, illetve minőségi követelményeket támaszunk orvosi értelemben, és ezzel az egészségvédelmet, valamint a betegek biztonságát tudjuk garantálni. Az egyes függelékben tartalmaz a jelentés a biztonsági klauzulákat a nyolcas bekezdésében ennek az annexnek, azt olvashatjuk, hogy a gyártási folyamatot ezen eszközök tekintetében úgy kell megvalósítani, hogy a gyulladás csökke, a gyulladási esélyeket a lehető legminimálisabbra csökkentsük. A 11-es bekezdésben pedig azt olvashatjuk, hogy hozzá kell járulni a betegek védelméhez, és le kell csökkenteni a betegekre gyakorolt kockázatokat. Itt olyan orvostechnikai eszközökről van szó, amelyeket főként kórházi értelemben azt alkalmaznak, de ezen kívül például börtönökben vagy befogadó otthonokban is. Tehát azok a munkavállalók is kivannak téve kockázatoknak, akik ezeken a területeken dolgoznak. Nem csak a betegekről van szó, hanem más fogyasztókról is. Egészségügyi dolgozókról például. A fő célok tehát a biztonság és a minőség, és ebben az értelemben a célokat, az orvosi célokat megpróbáltuk összehangolni azzal a fő célral, hogy a munkahelyi biztonságot tudjuk növelni. És így egyébként az európai jelenleg is irá, érvényben lévő jogszabályokhoz kapcsolódunk. A 2010 per 32-es európai irányelvre gondolok, amely olyan ö, vágó eszközökből adódó ö, vágások vagy, vagy más sérülésekre vonatkoznak, amelyeket orvosi eszközök okozhatnak. Az orvosi területen egyre bonyolultabb gépekkel és eszközökkel dolgoznak. Például az in vitro diagnosztika rendkívül fontos az élő, életminőség szempontjából. Garantálnunk kell tehát azt, hogy az európai polgárok biztonságát védjük, és ehhez világos jogszabályi háttérre van szükség átláthatóságra, és olyan jogszabályokra, amelyek a technikai és tudományos fejlődést is figyelembe veszik. Mindezt tartalmazza a bizottsági javaslat, és ez egyébként a célja azon javaslatoknak is, amelyeket a Környezetvédelmi Szakbizottságban nyújtottak be, és amelyeket egyébként a mi véleményünk is hangsúlyoz. A módosítások beterjesztésének határideje április 25, várom a kollégák hozzáfűzéseit, egyes kollégák már el is küldték a módosítási tervezeteiket, és azt hiszem, hogy egy olyan javaslatot fogunk tudni bemutatni, amelyet a szakbizottságunk, amely a szakbizottságunk fő céljaival összhangban áll. Köszönöm. Okay. Thank you for your contribution. Köszönöm szépen. Marian Halken, tessék önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak, és teljes mértékben egyetértek vele. Az egészség és a biztonság prioritás kell, hogy legyen ebben a javaslatban. Egyetértek abban, who are at risk, but caregivers, for example. hogy nem csak az orvosokat hanem az egészségügyi háttérszemélyzetet is illeti ez a probléma. Ezért aztán az ötös és a nyolcas módosítókat támogatom. Ezen kívül, ami az egészséges és a biztonságot illeti, igaza van a raportőrnek, az egészségügyi dolgozóknak megfelelő védelemmel kell hogy ez rendszeres szűrés legyen, vakcináció, vagy megfelelő felvilágosítás, vagy olyan felszerelés, ami a tűzhúrásokat megakadályozza, ezt támogatom. A 11-es és 13-as módosítók vonatkoznak erre. A 7-es módosítót illetően lenne egy kérdésem. A bizottság javaslata szerint a tagállamok összehangolják a webalapú struktúrált formanyomtatványok kifejlesztését a komoly balesetek esetében. A raportőr azt javasolja, hogy ha ilyen események előfordulnak, akkor más formában is kommunikáljanak. De amikor a javaslatot elolvastam, nekem úgy tűnik, hogy a javaslatnak az egyik alapja a központi adatbank létrehozása, amely egy egyedülálló azonosító rendszerrel rendelkezne, ez lenne a UDI rendszer, ahol minden releváns adat összefutna. Csak a raportot kérdezném, hogy miért akar más rendszert ezen kívül. Ez nem csak az egészségügyi dolgozókat és a betegeket érinti, hogy jelenthetnék ezeket a gyanús baleseteket, körülményeket. Szerintem a gondozók is megtehetnék ezt a házi gondozásban levő gondozói. A raportőr mondta, hogy az egyik oka annak, hogy ezt a javaslatot megvizsgáljuk, a PIP mellimplantátumoknak a problémája. Nagyon sok ilyen incidens jelentenek nemzeti szinten, és ez az információ teljes mértékben koordinált legyen az egyes tagállamok között. Végül van egy kérdésem a bizottság számára, ez egy definíciós kérdés. Csak semmi köze ehhez a jelentéshez, csak tudni szeretném, mi a definíciója egy orvosi eszköznek. A 29-es oldal szerint ez egy olyan eszköz, amely egy sérülésnek a felszámolásához szükséges. A bizottságot kérdezem, ebben egyetértenek, mert később azt mondják, hogy tömegesen előállított eszközök, és ide akkor más dolgok is beletartoznának. Úgyhogy köszönöm a raportőrnek, a lényeget összefoglalta, és várom, hogy együtt dolgozhassunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marian. Más már nem kért szót a szakbizottságból, úgyhogy a bizottságnak adom meg a szót. Spanu asszony, tessék! Köszönöm szépen. Köszönöm a tisztelt képviselőknek, akik együttműködtek, különösen a raportőnek, aki pontosan arra terjed ki, amit szeretünk volna megtudni ettől a szakbizottságtól. Nyilvánvalóan minket az egészség és a biztonság érint, ehhez kapcsolódik ennek a szakbizottságnak a munkája. Nagyon fontos, hogy halljuk ma önöktől, és örülök, hogy már elhangzott néhány megjegyzés ezzel kapcsolatban, mivel ez az első lehetőség az eszmecserére, hogy ez egy jó <clears throat> indulás legyen. Két javaslatot adtunk be. Abban lehet látni, hogy ennek a megerősített javaslatnak az a filozófiája, hogy erősítsük a védelmet, az egészségvédelmét mindenki számára, nem csak a szakmai személyzet számára, hanem mindenki számára, aki ilyen eszközöket használ. Nagyon figyelünk arra, hogy mindenkit lefedjünk, akik ilyen orvosi eszközökkel dolgozhatnak, kapcsolatba kerülhetnek. Nyilván főleg ezek az egészségügyi dolgozók és a betegek de velük már tartjuk a kapcsolatot, ez mindig is része volt a munkának, és most azt keressük, hogy hogyan lehet még több embert bevonni a lefedettek körébe. Ez nagyon fontos a döntéshozatal szempontjából, csak így lehet értékkel bíró jogjak sokat hozni, hogy javítsuk a biztonsági helyzetet. A, van egy Medical Devices Coordination Group a bizottságban, már ez foglalkozik ezzel a kiemelt témával, ami a biztonságot illeti. Mi úgy gondoljuk, hogy az EU-s joganyagokat kell, hogy visszatükrözzük a normákat az orvosi eszközök területén, és mi úgy gondoljuk, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy mik a legjobb jogi útjai ennek ami az etikai kérdéseket illeti, az egészségügyi vizsgálatok során. Nyilván tudják, hogy az e, próbákra vonatkozó irányelv, az új orvosi eszközök próbáira vonatkozó irányelv már kiterjed erre, de természetesen majd még ezt tárgyaljuk, mert tudjáljuk, hogy jelenleg tárgyalás alatt van és nem ebben a házban ez a javaslat. Mielőtt a specifikus kérdésre válaszolok a definíciót illetően, szükségünk van az önök támogatására ahhoz, hogy a tárgyalásokat lezárhassuk. A raportőr is azt írta, és hallottam önöktől is, hogy mennyire fontos az egészség és biztonság összekapcsolása. Úgyhogy ez mindenki érdekel, hogy a jelenlegi parlamenti terminusban elfogadjuk ezt a javaslatot. Kérem, támogassanak. És végül az önkérdését illetően, a definíciót illetően szerintem elég kiterjedt mind a két elemet magában foglalja, mit ön említett, de biztosítatom róla, hogy ezek benne vannak az technikai eszközök definíciójában. Remélem ez tisztázta az álláspontunkat, szívesen válaszolok kérdéseikre, ha vannak, és köszönöm a raportőnek az igen célzott munkáját. Elnök, köszönöm. Visszaadom a szót a raportőnek, tessék. Obrigada, senhora presidente. Eu gostaria de... Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégáim, köszönöm Harkin kolléganőmnek a támogatását és a javaslatait is. Ezekkel kívánja megerősíteni azokat a gondolatokat, amelyek a módosítókban már szerepelnek. Ami a hetes módosítást illeti, Itt az orvostechnikai eszközök kérdéskörében a tagállamoknak más típusú jelentéstételre is fel kell készülniük, amint súlyos balesetek történnek. Nem minden felhasználónak van hozzáférése az internethez, ezért más módon is lehetővé kell tenni a jelentéstételt különböző országokban különböző gyakorlatok váltak be, a panaszokat emelnek egyes országokban, a panasz benyújtása különböző eszköztáron keresztül történhet. Azt gondolom, hogy a hagyományos módszereket is a panasztételre meg kell tartanunk. Az persze igaz, hogy szabály, szabványszerűen a web alapú formanyomtatványok alkalmazása is hasznos. Minél több eszköz áll rendelkezésére a felhasználóknak, panasztételre, annál jobb a dolog. Ami pedig a hetes módosítót illeti az in vitro orvostechnikai eszközök esetében a bizottság képviselő is utalt erre. Nos, ezzel kapcsolatban tudom, hogy a bizottság gyakorlatában már létezik a különböző paciensek, érdekelt beteg és egészségügyi dolgozók szervezeteinek konzultációja a rendelet szövegében létezik ez, megerősítjük a már bevált gyakorlatot a konzultációra. Széles körű konszenzus alakult ki a parlament és a bizottság között ezzel kapcsolatban. Nincs más hozzáfűzni valóm. Köszönöm szépen még egyszer mindazoknak, akik támogattak engem. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm a munkájukat. A motorsítók határideje április 25, délután 5 óra. Itt a szakbizottságban júniusban fogadjuk el majd a módosítókat. Most pedig visszatérünk a hatos pontra. Ez a munkavállalók fizikai bizonyos fizikai sugárzásoknak, elektromagnetikus sugárzásoknak való kitettsége. Morán Sártyi asszony az előadó. Márciusban első olvasatban már letudtuk ezt a javaslatot tanácsom most Morán Sártyi asszony a szót tesek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, olyan háromoldalú tárgyalásról van szó, amelyel igen elégedettek lehetünk, igen gyorsan lezártuk ugyanis az egyeztetéseket. Egyetlen alkalommal ültünk csak össze, és megállapodást sikerült létrehoznunk egyetlen előkészítő koordinátori üléssel együtt. Köszönetet mondok minden frakciónak, mert őszintén tudom, tudatában vagyok annak, hogy az a minőségi munka, amelyet a bizottságunk szolgálataival együtt végeztünk, és nekik is nagyon köszönöm a másfél, majdnem két éves munkát e témában. A frakciókkal, az adminisztrátorokkal együtt Hála ennek az alapos munkának, a szakbizottságunk szavazásának nagyon világos a tárgyalási mandátumunk, és mindenki ezzel összhangban ülhetett tárgyalóasztalhoz. Erőteljesen, egységesen, miután a szakbizottságban december 6-án megszavaztuk a mandátumot. Ez az új irányelv emlékeznek önök is, majd ö, a 2004-es irányelvet javítja, amely a régi nem tette továbbá lehetővé, hogy egyes ö, ö, egészségügyi vizsgálatokat ö, elvégezzenek, különösen tiltotta például az emeri használatot, és ez katasztrofális lett volna az egészség szempontjából. Igen kiegyensúlyozott az új eredmény, a nemzetközi norma plafonértékek alkalmazására kerül sor, így nemzetközi harmonizációt tudunk ezen szabványok területén elérni. Másrészt az új irányelv lehetővé teszi azt is, hogy ideiglenesen, rendkívüli módon túlléphessenek ezen határértékeken, de csak úgy, hogy a munkavállalók egészségügyi megfontolásait figyelembe veszik, így az elektromágneses terek hatásait ö, ö, megfelelően lehet alkalmazni. Kötelezzük a munkaadókat arra, hogy értékeljék a kockázatokat, és megadják a megfelelő tájékoztatást a potenciális kockázatokról a munkavállalóknak. Tehát az új irányelvünk lehetővé teszi azt is, hogy egyfajta új tudományos adatbázissal rendelkezünk, amikor az elektromágneses terek hatásait vizsgáljuk. Ezt a nyomonkövetést is megfogalmazza az irányelv, és új tájékoztatásra ad lehetőséget kockázatértékelés. Nyilvánossá tehető, ez is igen fontos. Az irányelv nem foglalkozik a tartós hatásokkal, egyenlőre ezek nem ismertek ugyanis, de elővigyázatosságból az adatbázis, előzetes adatbázis összeállításának hála a továbbiakban majd azt is megvizsgálhatjuk, hogy a hosszú távú tartós mellékhatások amennyiben léteznek, felmerülnek, akkor új jogszabályokat lehessen létrehozni. Nagyon örülünk. Nagyon örülünk, mert minden frakció ebben a rendszerben támogatását adta az ügy érdekében. Ráadásul igen szigorúan léptünk föl a végrehajtási, alkalmazási időponttal kapcsolatban és az új irányelvnél, hiszen mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az átültetés dátumát. Három évvel a, az irányelv hatályba lépése után fogalmazott az irányelv, mi pedig azt kértük, hogy 2016. június 1 -e, július 1 -e legyen ez a dátum, és hogy ebben az új irányelvben ez fog szerepelni. Ehhez viszont az álláspontunkat a leggyorsabban ki kell alakítanunk, el kell fogadnunk. Ez pedig azt is jelenti, hogy az Európai Parlamentnek az álláspontját a júniusi, 2013 júniusi ö, plenárison kell megfogalmaznia, elfogadnia minden igazgatási intézkedést meghoztunk annak érdekében, hogy a plenárison elfogadhassuk, aztán a parlament véleményét a tanács fogadja el, célja ezzel az, hogy az irányelvet a társ jogalkotók aláírják, és 2013. július 1-én közé tegyék a hivatalos közlönyben, az európai lapban is ezt az irányelvet. A célunk az, hogy ma délután szavazzunk, erről a javaslatról, figyelembe véve a 70-es cikk új rendelkezéseit, a oldalú tárgyalások eredményéről mindig is beszámoltunk, ma délután pedig szavazunk, ahogy erre már a rendelkezések lehetőséget biztosítanak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is köszönöm, Elizabeth. A következő előadónk Szerkasz úr. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre de la... Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégám részéről, aki éppen a trilóguson van, szeretném egy-két megjegyzését átadni Elizabethnek Először is köszönet, nagyon magas szintű munkát végez, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen intenzíven dolgozik ezen a dosszién, mert igazán nehéz tegnapi dialógus is nagyon pozitív volt, és főleg az ő erőfeszítéseinek köszönhetőek a jó eredmények. Azt hiszem, hogy nagyon jól kezelte a bizottságnak a javaslatát, minden egyes érintetre kiterjedt a véleményalkotása, és szerintem nagyon kiegyensúlyozott az állásfoglalása, kitűnően dolgozott, nagyon demokratikus munkát végzett, minden egyes érintettel tartotta a kapcsolatot, és a frakciókból is kikérte mindenkinek a véleményét, de ugyanakkor nagyon erősen ragaszkodott a saját véleményéhez is. Ez egy nagyon érzékeny téma, és nagyon érzékenyen közelítette meg, de nagyon ugyanakkor nagyon <clears throat> egyértelműen is. Én úgy gondolom, hogy a személyes vonásai lehetővé tették, hogy ilyen kitűnő legyen a triológus eredményeképpen eh, ez a dokumentum, és biztos vagyok benne, hogy a plenárison is megszavazzák. Köszönöm szépen az erőfeszítéseit, és remélem, hogy 2016-ra életbe is lép, úgyhogy Elizabeth a frakcióm részére köszönjük szépen, remélem a jövőben is így dolgozik. Um... Én is köszönöm, most pedig Marian Harkin. Köszönöm szépen. És én is köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek. Nagyon hatékonyan dolgozott, és Szerkasz úrral együttértek. Nagyon demokratikus a munkamódszere. A raportőr megvédte a parlamentnek az álláspontját, különösen a hosszú távú hatásokat illetően, és a megfelelő szükséges derogációkat is biztosította, miközben minden egyes munkavállaló egészségét védi. Kompromisszumokat talált, és mivel ott voltam a tárgyalásokon, hogy mondjam, hogy nagyon kemény munka volt, igazán kreatívnak, kitartónak kellett lenni, és csak azt tudom mondani, hogy a raportőr minden szükséges kvalitással rendelkezik ehhez. Köszönöm. Okay. Um, I give the, back, the floor back to... Most pedig Morán Sertjé asszonynak visszadom a szót. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Őszintén szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, akik szót kértek. Őszintén fogalmazok, a munkacsoport nagyon-nagyon jól működött, az árnyékelőadók aktívak, megértőek voltak, nyitottak és önkéntesek. Köszönöm Szilvana Raptinak, Karim Adelinek, Marin Harkin, McIntyre kollégánknak, és köszönöm, mert nélkülük ezt a munkát nem lettünk volna képesek elérni, mindenki nyitottságáért hála. A bizottság, a titkárság is nagyszerűen együttműködött velünk, sokat segített, rávilágítottak a szakértők is e kérdéskörre. Igen fontos volt, hogy megértsük valóban a probléma velejét. Igen, Alejandro, valóban egyensúlyozott, kiegyensúlyozott a szöveg, mindig is a legtöbb információt akartuk meg, ö, megosztani, sosem tartottuk ben vissza a tájékoztatást, ez fontos volt. A munka végére értünk az irányával kapcsolatban, és azt mondom, hogy büszkék lehetünk, mert minden tárgyalási pontot megnyertünk. Az ütemtervel kapcsolatban, a munkavállalók tájékoztatásával kapcsolatban, az egészségbiztonság tiszteletben tartásával kapcsolatban és a derogációk kérdésében is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkát, és remélem, hogy nagyon szép lesz ma délután a, mm, egyfajta korona égköve is, amikor megszavazzuk majd ezt az anyagot. Um, Nagyon szépen köszönöm, ahogy elmondtam, a délután szavazunk a szakbizottságunkban, a plenárison pedig júniusban. Következő napi rendi pontunkra térünk át, a 14-es napi rendről van szó, Dajcs Tamás úr már meg is érkezett, úgyhogy azonnal megadjuk a szót neki a biogazdaság Európa számára témában. 27 módosítót fogunk megvizsgálni, amelyeket benyújtottak, azonnal az előadó úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is eh, köszönöm a lehetőséget, hogy eh, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsági szavazáson történő kötelező részvételem okán a bizottság hozzájárult a napirendek megtárgyalásában a sorrend cseréhez. Engedjék meg, hogy ahogy elnök asszony is eh, jelezte, röviden néhány gondolattal felvezessem a mostani, eszmecserénket, amelyik a vélemény tervezetemhez benyújtott 27 módosító indítványhoz kapcsolódik. Ugye közismert tény, hogy a vélemény, amit a bizottságunk, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság jelentéséhez kíván benyújtani, a biogazdaság fenntartható növekedésben játszott szerepével eh, foglalkozik. A véleménytervezetem elsősorban arra fókuszált, hogy a biogazdaságnak milyen rendkívül meghatározó szerepe van a munkahelyteremtésben, a források, az erőforrások fenntartható felhasználásában, a fosszilis üzemanyagoktól való függőség csökkentésében, illetve a hatékonyabb, alacsonyabb költségű és mindenekelőtt környezetbarát termelésben. Ahogy ezt elnök asszony is említette, 27 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, egy néppárti, két szocialista és egy liberális képviselők. A módosítók egy része az előbb említett alap megfontolásaimat, alap gondolatokat mélyíti el, összhangban az Európa 2020-as stratégiával, ezek a módosítók tehát a biogazdaságban rejlő jelentős növekedési potenciálra, a kutatás és az innováció fontosságára hívják fel a figyelmet, valamint arra, hogy az olajalapú, a fosszilis üzemanyagokra épülő gazdaságból hogy lehet áttérni a e, biogazdaságra. Egyes módosító javaslatokban a kollégák elmélyítik tovább hangsúlyozzák azokat a gondolatokat, amelyek a véleménytervezetemben szerepelnek, így azt, hogy az üzemanyagokat az élelmiszertermelési lánc melléktermékeiből és nem a fogyasztásra alkalmas termékekből kell előállítani. Külön kiemelik a biogazdaság munkahelyteremtési potenciáját a fiatalok foglalkoztatását illetően, aláhúzzák ezek a módosítók, hogy további kutatásokra van még szükség ahhoz, hogy a biogazdaságban való pozitív hatások érvényesüljenek kizárólagosan, és a biogazdaság fejlesztése ne a biodiverzitás csökkenéséhez, ne a környezet károsításhoz járuljon hozzá, akár alaptalanul. Egy kollégám emlékeztet a módosító javaslatban, a javaslatában arra, hogy eh, az Európai Szociális Alapnak a képzésben, az átképzésben, az élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepe meghatározó, és ezzel összefüggésben üdvözli, hogy az Európai Szociális Alap minimum 25%-os részarányt képviseljen a teljes kohéziós politikai költségvetésben. Ezzel összefüggésben szeretném azt hangsúlyozni, hogy a 25%-os részarányt illetően szükséges a kellő rugalmasság biztosítása az egyes tagállamokban, hiszen a foglalkoztatás növelése, a munkahelyteremtés az nem kizárólag a képzésen múlik, mindezt a célt nem kizárólag a képzés segíti elő, legalább ilyen fontos a megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása is, amelyeket elsősorban az európai regionális fejlesztési alapforrásai tudnak támogatni. Összefoglalva tehát a módosító indítványok döntő többségét eh, támogatni fogom, ezek támogatását fogom a kollégáknak javasolni, azt pedig irodám munkatársai a módosító javaslatot benyújtó képviselők eh, munkatársaival közösen vizsgálják, hogy van-e mód, lehetőség, van-e értelme kompromisszumos módosító javaslatok benyújtására. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Thank you. Mr. Zerka. Köszönöm szépen, Szerkasz úr. Sí, gracias, Köszönöm szépen. Nos, hát elég közel vagyunk gondolatainkban egymáshoz, Dajs Tamással, és ahogyan Papadopulú kollégánk és más szocialista kollégák is elmondták, 15 módosításról van szó. Ezeknek a célja, hogy javítsuk a helyzetet, és hogy kiemeljünk olyan gondolatokat, amelyek számunkra fontosak a kiegyensúlyozott megközelítés szempontjából. A gazdaságot meg kell figyelni, méghozzá folyamatában, oda kell figyelni a technikai, tudományos kérdésekre, de az emberekre, a közösségekre, a társadalomra és mindazokra, akiket érint ez a kérdés, szintén oda kell figyelnünk. Vannak mindig vesztesek és nyertesek, az átmenetet elő kell készíteni, hogy ne csak a piac szabályozzon, hanem ennek az átmenetnek nézzük meg a költségeit, és azt, hogy mit tud, milyen pozitívumok fognak belőle fakadni. 2001 óta növekedést tapasztalhatunk, az ökológiai kérdések egyre fontosabbá válnak, és ugyanakkor a szociális aspektusokat sem szabad szem elől tévesztenünk. Itt nem csak a szociális igazságosság a kérdés, vagy a tét, hanem az, hogy a gazdaság átalakulásában kiegyensúlyozott eredményeket kapjunk. A szociális partnerek, a az egyeztetések, a participatív résztvevő, résztvevőkön alapuló megközelítés mind-mind részét képezik ennek a folyamatnak, hogy a lehető legjobb feltételekkel tudjuk az átmenetet biztosítani. A nagyon fontos az, hogy az emberek, illetve a munkavállalók egészségét és biztonságát tekintsük szem előtt elsősorban, főként amikor napenergia erőműveket építünk, ez rendkívül fontos, tehát megint csak az egészséget és a biztonságot szeretném hangsúlyozni. És azt hiszem, hogy ezt a váltást úgy kell megközelítenünk, hogy az emberi erőforrásokat kell kihangsúlyoznunk, hiszen itt egy stratégiai váltásról van szó, az innováció, az oktatás, az emberek, a munkavállalók életfeltételei, biztonsága, ezek a kulcskérdések. Úgyhogy végeredményben úgy gondolom, hogy nem lesznek nehézségek, és a módosítások, amelyeket majd be fogunk terjeszteni, a zöldebb megközelítést célozzák, és hogy Európa ne csak mindig a megszorításokról szóljon, hanem bizony a lehetőségekről is, és egy méltóságteljes munkafeltételeket teremtő, szociális igazságosságot hangsúlyozó Európára helyezzük a hangsúlyt. Köszönöm. Marian Harkin. Marian Harkin. Köszönöm. Philip Benyon kollégám másik szakbizottságban mondta, hogy felolvasom a megjegyzéseit. Először is köszönetet szeretném mondani a raportőrnek a jelentésért, és más kollégáknak is a módosítőkért. Egyetértünk nagyon sok módosítóval, egyértelmű, hogy a kollégák felismerték, hogy ez a szektor milyen fontos abban, hogy fenntartható munkahelyeket teremtsen. De Egyetért ugyanazzal, hogy a készségeket fejleszteni kell, hiszen nyilván ezért támogatjuk a képzést, szakmai képzést, beruházást, ezt a vidéki szakmai képzése vonatkozó módosítója is hangsúlyozni. De az információ, konzultáció és restrukturálás, amit Szerkasz úr beadott módosító, ezt nem tudja Benyan úr támogatni, szerinte nem idevaló ebbe a jelentésbe. Papadopoulou asszonynak a 15-ös módosítóját illetően vita illeti azt, hogy a Horizont 2020-as keretében hány munkahely teremtődött talán, tarthatnánk erről egy külön megbeszélést, hogy tisztázzuk a félreértéseket, de köszönjük a raportőnök a konstruktív dialógust. Köszönöm. Thank you. And now... Köszönöm szépen. Most a bizottság következik, Du úr. Good morning. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! A bizottság nagyon örül annak, hogy a parlament foglalkozik az Európai Unió biogazdasági stratégiájával, és hogy a parlament támogat bennünket, és ezen belül természetesen nagyon fontos ennek a szakbizottságnak a hozzáállása, hiszen a szociális kérdések fontos kulcs szerepet játszanak a biogazdasági stratégiában. Éppen ezért a módosítások már részét képezik formálisan is az implementációnak, és a bizottság minden szempontból egyetért azzal, hogy a biogazdaságnak hozzá kell járulnia a munkahelyteremtéshez, illetve a gazdasági növekedést kell ösztönöznie különböző területeken, és természetesen azzal is egyetértünk, hogy az új képességekbe való befektetés kritikusan fontos annak érdekében, hogy a potenciálokat lehető legjobban ki tudjuk fejteni. nagyon örülünk azoknak a gondolatoknak, új gondolatoknak egyes esetekben, amelyek a módosításokban szerepelnek, ezeket most ebben a stádiumban nem kommentálnám azonban, de talán egy utolsó kérdésre azért kitérnék. A 2020-as stratégia által munkahelyteremtés erre esetleg kitérnék, hogyha az szükséges. Thank you for your contribution. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót a jelentéstevőnek, Dajcs Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm a kedves kollégáknak a értékes gondolatait. Szeretném azt megerősíteni, ami a mostani eszmecserében is eh, elhangzott, hogy eh, szinte valamennyi megszólaló képviselő módosító javaslatot benyújtó eh, kollega egyetért azokban az alapvető megfontolásokban támogatja eh, azokat a eh, gondolatokat, amelyek a véleménytervezetben, a jelentésemben szerepelnek. Az idő rövidsége okán ezeket most újra nem szeretném felsorolni. Én azt gondolom, hogy azok az árnyalatbeli különbségek, amelyek akár a módosító javaslatokban, akár a mostani eszmecserékben eh, felmerültek a eh, szavazások során nem fogják azt veszélyeztetni, hogy nagy többséggel tudjuk eh, támogatni ezt a véleményt, és tudjunk hozzájárulni az Európai Unió biogazdasági stratégiájának a megerősítéséhez. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Deutsch. Köszönöm szépen, Deutsch úr. Szavazás május 7-én ebben a szakbizottságban. Következő 19-es napi rendi pont. Tanácssal folytatott tárgyalások az Európai Szociális Alapról, ESSA és ebben az ügyben megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Euh, Nos, hát itt a egyeztetések a tanácssal, az Európai Szociális Alapról sokkal hosszabbnak és nehezebbnek ö, ö, bizonyultak, mint az elektromágneses mezőkről folytatott tárgyalásoknál itt sok bátorságra, erőre van szükség, hogy kitartsunk. Nehéz a helyzet. Tegnap este 15-ször ültünk össze háromoldalú egyeztetésre, és egészen hosszú, hosszan elnyúlóan az éjszakában nyúlóan tárgyaltunk. A 14. trialógust félbeszakította a parlament, aki kivonult a teremből azért, mert a tanács elfogadhatatlanul bánt velünk, nem tartja tiszteletben szerepünket, a parlament szerepét, hiszen mi társ jogalkotóik vagyunk ebben a kérdésben. Úgyhogy a probléma itt igazából strukturális ebben az esetben. A tanács egész egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy a Lisszaboni szerződés óta a parlament jó néhány további hatáskört kapott, és társ jogalkotói szerepe van bizonyos kérdésekben. A harmadik kérdés az az, hogy még a ciprusi elnökség alatt elkezdtünk bizonyos tárgyalásokat, és ez egész egyszerűen elfogadhatatlan volt, a légkör elfogadhatatlan volt, hiszen mi azt kértük, hogy magas szintű trialógus legyen, hogy ne akárkit küldjenek ide hozzánk tárgyalni. Miért is kértük ezt? Egy, egész egyszerűen azért, mert a tanács egyrésztről nem hajlandó elfogadni a parlament társjogalkotói jogkörét, és aszimmetrikus tárgyalást folytat. Tehát itt a parlament részéről nagyon magas szinten képviseltettük magunkat, valódi politikai mandátumot adtunk a tárgyalóinknak, itt az Employment Szakbizottság részéről is, és velünk szemben adminisztrátorok ülnek, akiknek semmiféle politikai mandátuma nincs. És minden egyes újabb kérdéssel vissza kell térjenek a tagállamok elé, hogy azt ott megvitassák. Nos, ez így nem működik. Pervans Berez, aki a mi elnökasszonyunk, azt kell, hogy mondjam, hogy az összes kérdésben politikai ö, színezettől függetlenül teljesen szinergiában vagyunk, tehát Pervans Berez azt kérte a tárgyalások megszakítása után, Montgomery ö, nagykövettel telefonon beszélt, és tőle azt kérte, hogy magas szinten képviseltesse magát a trilógusban a ö, tanács, hiszen a mi részünkről ott lesznek ö, a Regi és az Employment Szakbizottság ö, magas szinten képviselteti magát, valamint a nagykövetek, és az illetékes bizottsági főigazgatók is ott lesznek. Tehát mi azt szeretnénk mondani, hogy megint csak nem került sor igazi tárgyalásra, mert a hármas cikkel kapcsolatban csak elmondtuk, hogy mit szeretnénk, és hogyha nincsenek általános megállapodások, akkor nem születik megállapodás sem. De a négyes cikkel kapcsolatban a reaktorok kerültek szóba, és főként a legkényesebb kérdések, amelyekben teljes mértékben egyetértünk arról, hogy az Európai Szociális Alapon belül 25%-ot erre szeretnénk ö, meg ki, kijelölni. Ami a tárgyalásainkat illeti, hát itt tényszerű dolgokról van szó. Az éjszakai tárgyalások során egy listát készítettünk azokról a módosításokról, amelyek problémát jelenthetnek, és végül volt öt olyan pont, amely rendkívül kényesnek bizonyult. Az első, a cím. A bizottság javaslata talált tetszésre nálunk, és nem a tanácsi javaslat. Második pont, a 40-es módosítás, amely a fenntartható és minőségi foglalkoztatást illeti, ez a 2020-as stratégiának is megfelel, illetve a vonatkozó iránymutatásoknak, aztán az 54-es módosítás, amely az aktív inklúzióra vonatkozik, aztán az 59-es, amely a nemek identitása, és a 61-es, amely a szociális vállalkozóságra vonatkozik, de a tanács egész egyszerűen azt se tudta, hogy ez mit jelent. Úgyhogy tulajdonképpen sokkoló volt tegnap este az, hogy tulajdonképpen súrolták a hazugság fogalmát a tanács tárgyalói. Itt nem csak rossz szándékról volt szó, hanem tulajdonképpen evidenciákat tagadtak, vagy fordítottak visszájára, úgy, ahogyan az éppen nekik megfelelt, hogy bebizonyítsák igazukat. Tulajdonképpen hazugságról volt itt szó, úgyhogy rendkívül kemény volt ez a tárgyalás. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevők munkáját, akik nagyon konstruktívak voltak. Kinga, főleg, aki most itt is van, aki egy új megfogalmazást javasolt, az aktív inklúzióra, hiszen mi itt a parlament részéről azt szerettük volna, hogy mindenki számára ezt biztosítsuk. A bizottság azt a címet adta, hogy aktív inklúzió, és a tanács a foglalkoztathatóságra helyezte a hangsúlyt, mi pedig teljesen átláttunk a szitán, ők nem szerették volna, hogy mindenkire kiterjedjen az inkluzió, hanem az aktív inkluziót csak a munkanélküliekre szerették volna kiterjeszteni, tehát itt egy munkanélküliség elleni ö, harcot kívánnak ö, hangsúlyozni, és ez nem felel meg a mi politikai prioritásainknak. Az új megfogalmazás, amelyet majd elmondhatok, amennyiben mindenkit érdekel. Ez talán ezt a pontot ö, világossá teheti, és ezt, hogyha világossá tesszük ezt a pontot, akkor talán a többi dologban is majd ö, nyertesként léphetünk ki. Kinga! Köszönöm szépen. Elizabeth nagyon jól bemutatta, hogy milyen lassú, csiga lassúságú folyamatról volt szó. Éjfélig ott ültünk a tárgyalóasztalnál, még éjfél után is, mert mindenképpen szerettünk volna valamilyen pozitív eredménnyel felállni az asztaltól. A legfontosabb kérdés azt gondolom az ESA részesedésről szól és nagyon erősen kell, hogy egyesült erővel lépjünk fel ebben a kérdésben. Nagyon erőteljesen valljuk azt, hogy ha csak nem határozzuk meg az ESZA részesedését, ha csak nem így járunk el, akkor igen erős ellenállásba ötközünk a tagállamok részéről. Magas szintű találkozót kívántunk Haulin miniszterrel, a tanács jelenleg vezető miniszterével, Andor és Hán minisztere, biztosokkal, hiszen a CPR kérdésben is ők az illetékesek. Megállapodást próbáltunk kicsikarni ezen igen fontos kérdésben, magasabb szinten. Közben a részletekkel is foglalkozunk és dolgozunk a különböző célok mentén eljárva, Tegnap némi kis előrelépést sikerült elérnünk, de nem egyszerű dolog ám a, bizottság, a, biz, a tanácssal együtt dolgozni. A Libében az állampolgári programmal kapcsolatban is így mennek a dolgok. Azért reméljük derülátóbbak lehetünk, amint a magasabb szintű tárgyalásokra is sor kerülhet. Köszönöm. Oké, okay, thank you. Rendben, köszönöm. Akkor, ö, vagy még szeretnél valamit, Elizabeth? Az kö, ö... Teljesen tudatában vagyok annak, hogy a 25%-os kohéziós alap biztosítása és megőrzése az ESA számára egy olyan csata lesz, amely kemény csatának bizonyul majd. De tiszteletben kell, hogy tartsa ezen minimum részesedést, a kohéziós alapból az eszába allokációt a tanács részéről, ha nem, akkor maga a szociális Európa kérdőjeleződik meg. És ezt a tagállamok kérdőjelezik majd meg. A tárgyalási csapatban egyetlen árnyék előadó sem hajlandó itt alábadni. Igen, ez igaz. Köszönöm szépen. Most pedig a következő napi rendi pont következik a 20-as. Az Európai globalizációs kiigazítási alapról tárgyalások a tanácssal. Marian, Marian Harkiné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez rövid vita lesz, mert volt már egy felmérő triológusunk Strasbourgban múlt héten, nyilván a tanácssal és a bizottsággal, de nem tudtunk előrelépni mert a blokkoló kisebbség még mindig fennáll a tanácsban. És van néhány olyan kérdés, amiben nem engednek. A következő koreper május másodikán lesz, és majd meglátjuk, hogy előre léphetünk-e. Ez egy nagyon frusztráló dolog, mert ez része a több éves pénzügyi keretnek, és mégse tudunk előrelépni. A három kérdés, amiben nem tudunk megegyezni, az a válságnak a kritériumai, a hatáskör, a második a társfinanszírozási ráták, és ö, utolsó sorban a munkavállaló definíciója. De nem értünk el valós előrelépést, volt egy informális egyeztetésünk a bizottsággal a találkozó után. Ők is aggódnak. mert Mondtam, nem haladunk előre, de nem tudok többet mondani, meg kell várnunk május másodikát. Azért azt szeretném hallani, hogy a kollégáknak van-e valami elképzelése ezzel kapcsolatban? Without knowing even what... De most csak várunk, és nem tudjuk, hogy mire várunk. Oké. Okay. Elnök, rendben. Bárki szeretne hozzászólni. Nem? Marian, köszönjük. Akkor... Na hát, befejeztük. Oké. <laughs> Okay. Yeah, then... Uh... Akkor most délutánig nem találkozunk, viszont látásra.